Merci, Monsieur Chabauri, et puis ensuite je poserai quelques questions. Monsieur. Köszönöm szót, elnök asszony. Talán a ö, szociális partnerek hozzászólásaiból is kitűnt az, hogy azért ennek a 2020-as stratégiának mindenféleképpen gyenge pontja az, hogy kicsit túl általános és kevés ö, konkrétumot ö, tartalmaz. Én mindenek előtt Egyrészt utalnék arra, ami nagyon hiányzik nekem, míg a Lisszaboni stratégia annak idején világosan össze volt kötve a kohéziós politikával, ebben a 20-20-as anyagban egyáltalán nem hallunk erről. Talán Ronesz úr hozzászólása volt, aki utalt arra, hogy itt azért vannak egyéb különbségek is, nem csak a válság által létrejött különbségek, és hogy ezeket változatlanul nem kéne, nem kéne elfelejteni. A másik, amiről viszonylag kevés szó esett, már pedig az anyagban a legfőbb tartalékként a belső piacot említi, az európai belső piacot, azt, hogy hogy képzeljük el a, a stratégiának a belső piac szabadságával, a szolgáltatások szabad áramlásával, a szociális szolgáltatások cseréjével, a különféle rendszerek átjárhatóságával való problémákat. Ezek nyilvánvalóan ide tartoznak, de nem nagyon hallottunk róluk eddig semmit. Kíváncsi vagyok, hogy vajon partnereinknek vannak-e ehhez elképzeléseik. Mindenki úgy látja, hogy itt egy foglalkoztatási stratégiáról van szó, ezzel szerintem itt a parlamentben is nagyjából egyetértünk, mint ahogy azt is mindenki érzékeli, hogy a közszolgáltatásoknak a szerepe egyfajta infrastruktúrális alapot képezhet ehhez az egész stratégiához, tehát kifejezetten megnőttek és fölértékelődtek ezek a dolgok. Ugyanakkor az új irányítási modell, amiről több szóltak, amiről szükség van, erről semmi konkrétat nem látunk, talán mert egy olyan stratégiára vállalkozunk megint, amire a kompetenciánk viszonylag kevés, már mint az Európai Uniónak, ezért leginkább az Európai Tanácsot jelöli meg motorjának az anyag. A parlament ebből, ha jól látom, teljességgel kimarad, már pedig december 1-től új együttműködési rend van hatályban,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 s'il y a un certain nombre de collègues qui souhaitent euh, intervenir, vous êtes les bienvenus. Monsieur Clark, puis Madame Lim. Uh, thank you, Madam President. I'd like to pick up on the minimum wage and a possible EU directive to that extent. I've heard what the Speaker said, and of course the minimum wage is not the be-all and end-all,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 I don't think we're there yet, and I hope the Commission will rethink it completely and give everyone, including the Parliament, a great deal more time to come up with something really concrete. Merci beaucoup, Madame Schroeter, puis Monsieur Thomas Mann. Ja, vielen Dank. Ähm, ich fand das auch eine sehr wichtige Präsentation und ähm, weil ja